február 4-én 9-től 14 és 15-től 17 óráig kerül sor. A napi rendet publikáltuk, ezzel lezártuk az ülést, és mindenkinek szép estét és jó éjszakát kívánok, ahol